vezetésére. Leif Frédit és az előadó, négy percre adom meg a szót. Köszönöm szépen, igyekszem tartani magam az időhöz. Nos, elnök úr, ez a törvényalkotási aktusnál azt kell tisztelni, hogy miről nincs szó. Nem arról van szó, hogy új normákat akarjunk a repülőterek zajmérésére vagy a zajvédelemre előírni. Nem arról van szó, hogy tudományosan feldolgozzunk dolgokat, és nem arról, hogy bármit változtassunk. Amiről szó volt, az az volt, hogy az Európai Bizottság azt tervezte, hogy zajvédelmi intézkedéseket mm, egységesebbé tegye Európában, mert attól tartott, hogy a különböző országokban különböző zajvédelmi intézkedések alakultak ki különböző definíciók miatt, és ezért az érintetteket ezt különböző feltételeknek feltételekhez való megfelelésre kényszerítette. Az, ha valamit el akar indítani, akkor néha elveszíti a, szükség, a szükséges mértéket vagy betekintést, és itt is ez volt a helyzet. Mit akart az Európai Bizottság? Az Európai Bizottság de facto egy törvényt akart, amely lehetővé teszi, hogy a nemzeti zajvédelmi intézkedéseket a repülőterek esetében, ha a bizonyos kritériumoknak nem felelnek meg, megszüntethesse. Még akár hosszú, sok éves közvetítés alapján megszületett kompromisszumok is. A ház többsége tudja, hogy az ilyen jellegű intézkedés értelmetlen lenne. Pontosan ez az az elv, amit nagyon sokan Európában elutasítanak, ami sok mindenkit idegesít, hogy az Európai Unió olyan sok dologba avatkozik be, amit nemzeti szinten lehetne szabályozni. Nos, közösen a bizottsággal és a tanácssal egy olyan megoldást találtunk, amely véleményem szerint ezeket a dolgokat mind figyelembe veszi, és amely azt arról gondoskodik, hogy az Európai Bizottság ne avatkozzon be feleslegesen, hiszen nemzeti szinten meghozott intézkedéseket a jövőben is nemzeti szinten lehessen meghozni, de a bizottság számára lehetőség legyen arra, hogy tájékozódjon a legutóbbi a dolgok aktuális helyzetéről, és ez a csomag tulajdonképpen ezért született meg. Mint mondtam, nem arról volt szó, nem az a cél, a, ezzel a törvényel, hogy újra szabályozunk dolgokat, újra értelmezünk, más új zajvédelmi kritériumokat vezessünk be. Erre mm, a más, a meglévő irányelvek alkalmasak. Nem ez volt azonban a feladatunk. A mi feladatunk az volt, hogy egyszerűen azt biztosítsuk, hogy a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartják. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak az árnyék előadónak, mert kimondottan konstruktív közös munka volt. Ez így jó is. Nagyon jó az eredmény, a közös munkának jó az eredménye, aminek politikai értelme is van, közösen, különböző elképzelésekből kiindulva, kemény munkával megfelelő eredményt tudunk prezentálni. Ez az üzenete. Köszönöm. Köszönöm szépen Leisfried kollega, Kállász kollégának, a biztos úrnak adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, én támogatom a megállapodást a parlament és a tanács között, ahogyan azt Lightfried úr most be is mutatta, szeretnék neki gratulálni a munkájához, neki és az árnyék jelentéstevőknek is, hiszen sokat dolgoztak ezen. Az Európai Parlamentnek sikerült végül is odafigyelnie a nagyobb köz tehát a, a közvélemény nagyobb bevonására ebbe a döntéshozatali eljárásba, és általában az egészségügyi szempontok figyelembevételére. Az Európai Uniónak olyan mechanizmusokat kell létrehoznia, amelyek garantálják azt, hogy a döntéshozatali eljárás megfeleljen a közvélemény elvárásainak. Én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból is jó kompromisszum született, hiszen sikerül majd jobban védeni az európai polgárokat a nagy zajszennyeződéstől a repülőterekhez közel, és lehetővé tesszük majd azt is ezen jogszabályon keresztül, hogy a bevált gyakorlatokat kicserélhessék egymással az érintett felek Európa felte, szerte, és és így sokkal költséghatékonyabb megoldásokat lehet majd alkalmazni. Ez fontos és kiegyensúlyozott megközelítés volt jellemző a folyamatra, és ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság egy nyilatkozatot adott ki, amely rámutat arra, hogy az Európai Bizottság szempontjából az, Euró- az Európai Bizottságnak mennyire ö, fontos az egészségvédelme. Köszönöm szépen. Most a frakciók felszólalói következnek Gáler kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg vagyok arról győződve, hogy a repülőtereken a zajvédelmi kezdeményezés jó hír Európa számára, különösen azok számára, akik eh, olyan környéken laknak, ahol repülőtér van, például a frankfurti repülőtér, ahol az én repterem is. A, az előadó már jelezte, hogy eh, az, ennek a dokumentumnak a célja a szubszidiaritás elvének biztosítása, és teljesen mértékben ezt kívánja összekapcsolni a kiegyensúlyozott megközelítéssel az illetékes hatóságok számára biztosítani, hogy az utolsó szó az ő jogok legyen. A bizottság véleményét, állásfoglalását természetesen minden érintett szívesen tudomásul vesz, de a döntés mégiscsak helyi szinten valósul meg. Fontosnak tartom továbbá azt is, ahogy elhangzott, hogy az egészségvédelem bekerült a szövegbe, és a bizottság javaslata azt mutatja, hogy a, zajra való, a zaj hatása az egészségre jelentős, és ezért az úgynevezett környezeti zaj irányelvet jobban figyelembe kell venni. Jó hír ez úgy gondolom, különösen a lakosok, a környezeti lakosok számára, a, a akik eh, így eh, eljutnak arra a pontra, hogy még a legzajosabb repülőtereket is adott esetben átvizsgálják. Sikerült biztosítani, hogy a jövőben az ott lakók még jobban tájékoztatást kapjanak eh, arról, hogy mit terveznek. Összességét tekintve úgy gondolom, hogy ez az eredmény látható lesz, és biztosítunk, biztosítjuk azt is, hogy a bizalom megmarad a helyi szinten, és a mediáció, a közvetítés lehetősége továbbra is rendelkezésre áll. Ez nagyon fontos. Köszönöm minden kollégának, aki részt vett a munkában. Köszönöm szépen, Gáler kollega. Másfél percre Liberácki kollega kap szót. Mikrofon. Az elnök kéri a mikrofon bekapcsolását. Chciałem pogratulować sprawozdawcy panu Jorgowi Leś. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Kiváló dokumentumot állított össze. Gratulálni szeretnék a sikerhez, amelyet elért ebben a teremben, amikor Kalasz úr elben beleegyezett abba, egyetértett, hogy, hogy az érvek helytelóak, fontos az egészségügyi kérdések előrevitele és azok támogatása, akik közelebb laknak a repülőterekhez. Tehát már most sikert értünk el. Ezeknek a tényeknek döntő szerepet kell adni, és Kalasz úr egyet is értett ezekkel az érvekkel, tehát ez nem jelent túl sok EU-t, ez éppen elég EU-t jelent azokban az ügyekben, amelyek fontosak. Elkezdődött a választási kampány, és nagyon sokan azt mondják, hogy az Európai Unió ezt meg azt erőteti ránk, oktrojárja ránk, de gyakran problémákat oldunk meg, ez az, ahogy a polgároknak is látniuk kéne az erőfeszítéseinket. Úgy gondolom, hogy meg kell említenünk polgáraink kényelmét, életminőségét, életszínvonalát, és örülök, hogy ezek a tényezők meg is jelennek, azonban mi nem szabályozzuk a kis kikötőket, és ez így rendben is van és méltányos. Köszönöm szépen, Liberászki kollega, Meissner kollega, másfél percre kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Mántemoze kollégának, hiszen nagyon sok munkát végzett, sajnos nem tud ma itt lenni. Sok minden elhangzott, és valóban egyetértünk sok mindenben ebben az esetben abban, hogy szükség van a légiforgalomra, ami nagyon sűrű Európa felett, és sokan mondják az előrejelzések alapján, hogy még inkább így lesz. Hogyan lehet kezelni ezt a forgalmat, hogyan lehet úgy az új felszállópályákat, amikre szükség van, úgy megépíteni, hogy a zaj ne zavarja a polgárokat. Éppen ezért nagyon jó, hogy ez a kiegyensúlyozott kezdeményezés, a Balanced Approach itt, itt kézzelfogható. Helyileg lehet látni azt, hogy mindent figyelembe véve az ott lakók egészségét, a közlekedés szükségességét, a munkahelyek biztosítását, és így javítani a közlekedés helyzeten. Például az alternatív energiákról is beszéltünk ma, a jövő repülőtere adott esetben az elektromobilitást legalábbis a repülőtér területén igénybe vehetni. Ez jelentős zajcsökkentés lenne, de ez még a jövő zenéje. Jónak tartom azt is, hogy ebben az esetben azt mondjuk, hogy az éjszakai repülési tilalmakról helyben döntsenek, erről nem dönthetünk az EU szintjén. Észszerűnek tartom ezt, hiszen minden repülőtér feltétele más és más, és ezért jó, hogy ezt az ottani szintre hagyjuk. Köszönöm szépen, Meissner kolléganő. Lichtenberger kollega, egy perc. Herzlichen Dank. Dank. Köszönöm szépen. Elsősorban köszönöm Leistrit kollégának, hogy közösen mindannyiunkkal nagyon intenzíven tárgyalt, és igen, köszönöm a tanácsnak is, amely elfogadta azt, hogy most, és ezért végre sikerült a helyi zajszabályozásba nem beavatkozni épp elég nagyon nehéz elérni ezt. Aki egy ilyen eljárásban már részt vett, azt tudja. Ennek ellenére sajnos még mindig az úgynevezett balanced approach érvényesül. Miért? Sajnos azért, mert végül is ez azt jelenti, hogy nem lesz éjszakai repülési tilalom, hanem maximum talán csak zajvidelmi ablakok. Úgyhogy továbbra is ez problémát jelent, mégpedig olyan probléma, amely más területekre is kihathat. Hogyha elkezdjük, hogy az egészséghez való jogot, az egészséges környezethez való jogot mérlegeljük a nyereséggel szemben, tehát kevés vállalat nyereségével szemben, akkor úgy gondolom rossz úton vagyunk. Az élelmiszerekre, gázokra, ipari gázokra, mindenre igaz. Éppen ezért Köszönöm szépen, Lichtenberger kollega, egy percre, Foster kollega kapszult. Köszönöm, elnök úr, óriási köszönet Lightfried úrnak, nagyszerű munkát végzett. Már most is betartjuk az ICAO kiegyensúlyozott megközelítésére vonatkozó követeményeket, megpróbáljuk csökkenteni a zajt, az egységes európai tér folyamatainak, légtér folyamatainak felgyorsításával de nagyon sok munkát kell még tovább bátorítanunk. Örömmel mondhatom el, hogy az aggájaink nagy részét, illetve mindegyikét figyelembe vette a jelentéstevő, a szubszidaritás evét figyelembe tartotta. Tehát a tárgyalások során nagyon nagymetében közeledtünk egymáshoz, és az ECR így E, örömmel támogatja ezt a szabályozást, és szeretnék köszönetet mondani a többi jelentéstevőnek, és árny, pontosan árnyék jelentéstevőnek is, és Tajfrid úrnak még egyszer. Köszönöm. Foster kollega, Rübik kollega kérdésére hajlandó válaszolni? Herr kollégi Rübik. Rübik kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem a kutatásra, az Európai Unió kutatási munkájára vonatkozik, a 2020-as stratégiáról és a csatlakozó vállalkozásokról már határoztunk, a repülőgép forgalommal is foglalkozik-e. Gondolja, hogy így is jelentős csökkenésre számíthatunk? Bitte, Frau Kollegin. Well, I'm, I'm sure there is... Biztos vagyok abban, hogy ez jelenteni fog valamit. Elsősorban is közös technológiai kezdeményezésünk, a Tiszta Égbolt ebbe az irányba mutat. 1,4 milliárd eurós iparról van szó, amely új generációs repülőgépek és hajtóművek kidolgozásáról, kialakításáról szól. Úgy gondolom, hogy a Cezár és az e, Egységes Európai Légtér jelentik az elérvezető utat, és e, úgy gondolom, hogy az eszközök itt vannak immár az e, kezünk ügyében. Köszönöm szépen. Kolicek kollega nincs itt, Marinescu kollega két percben. Két perc. Tisztelt elnök úr! A fenntartható fejlődés a légiközlekedésen belül azt írja elő nekünk, hogy vegyünk figyelembe bizonyos intézkedéseket az ajszennyeződés csökkentése szempontjából, főként néhány konkrét repülőtér térségében. Itt egy kiegyensúlyozott megközelítése van szükség az ajszennyeződés csökkentése érdekében, és az Európai Parlament és a Tanács január, januárban ebből meg, ebben meg is tudott egyezni. Itt nem csak a repülőgépek zajszintjének csökkentése, hanem a területfejlesztés szempontjából is fontos kérdés volt ez. Éppen ezért úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott megoldás született, és a szubszidiaritás elvét ezt figyelembe is veszi. Itt csak akkor valósul meg a az intézkedés, hogyha ilyen elő vigyázatossági szempontból, hogyha a zajszint valóban olyan magas, hogy az az egészségre ártalmas regionális szinten kell megőrizni azt a lehetőséget, hogy mindenki döntéseket hozhasson, ugyanis nem erőltethetjük rá ugyanazokat a szabályokat a különböző repülőterekre, amelyek egyébként teljesen más feltételek mentén dolgoznak, és nagyon más a méretük is. Úgyhogy a repülőterek régióinak fejlesztését sem, sem téveszthetjük szem elől, az, a repülő ö, gépek a leggyorsabb és legbiztonságosabb közlekedési eszközök, és nagyban fejlődik ez az iparág, de ugyanakkor az összes polgár számára a lehető legnagyobb biztonságot kell garantálni. Köszönöm szépen. A spontán hozzászólások során először Mikolási kollega kap szót. Köszönöm szépen a szót. A repterek üzemeltetési korlátozása a zaj tekintetében kiváló téma, megvitattuk és el is fogjuk fogadni az anyagot. Örülünk annak, hogy az Európai Unió az összes szabályt betartotta, a, a, légi, a polgári légi közlekedési e, e, szabályozás terén. A polgárainkat terheli a fokozódó e, zaj, nyilván csökkenteni kell az éjszakai zaj szintjét, de jó, hogy az Európai Unió tanácsal összefogva nem akar mindent harmonizálni ezen a téren. Nem szeretnénk, hogyha minden ugyanaz lenne mindenütt. Tiszteletben kell tartanunk a szubszidiaritást, ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk, hogy a polgárok egészség kockáz, egészségügyi kockázatait szem előtt tartsuk. Köszönöm szépen, Mikolási kollega. Végül pedig Cikau asszony. Azt szeretném aláhúzni, hogy számunkra igen fontos a közös szabályok világossága az európai repülőterekről induló repülők zajszennyeződése, zajszennyezése szempontjából. Azt is tudjuk, hogy természetesen csökkenteni szeretnénk az zajszennyezést, és egyesek meg akarják szüntetni az éjszakai repüléseket. A 2002-es 48-as irányelvre szeretnék ebből a szempontból visszautalni, amelynek implementációját továbbra is várjuk. Köszönöm szépen. Kállász biztos úrnak adom meg a szót. The President. Elnök úr, képviselők, nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseiket. A vita azt mutatja, hogy valóban lehetséges, sikeres megállapodásra jutni repülőterekkel kapcsolatos javaslatok tekintetében. Ami a reptéri zajokkal kapcsolatos szabályozást illeti, úgy gondolom, hogy a tanács és az új parlament között érdeni fogja majd a légi közlekedést, a, illetve a földi kiszolgálást is a zaj vonatkozásában. A a mai példa azt mutatja, hogy van lehetőség arra, hogy jó kompromisszumot érjünk el, és megállapodásra jussunk. Ami a kutatást illeti, Foster asszony már említette teljes joggal, hogy az egységes európai légtér és minden ezzel kapcsolódó intézkedés csökkenti egyúttal a zajzinteket is, és hozzájárul egyúttal az újfajta hajtóművek eh, kifejlesztéséhez is, hiszen itt is eh, szempont a zaj csökkentése, és nagyon örülünk annak, hogy a közlekedési eh, téren a kutatások a korábbiaknál nagyobb finanszírozási forrásokhoz juthatnak a legutóbbi Európai Uniós költségvetéshez képest. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kállász biztos úr. Végül pedig Leichtfried kollégának adom meg két percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy tartalmilag mindent elmondtunk szinte, szeretnék azonban köszönetet mondani a kollégáknak. Nagyon konstruktívan vettek részt a törvényen való munkán, és valószínűleg ez az utolsó parlamenti felszólalásom ebben a mandátumban. Megengednek nekem egy megjegyzést. Vannak más kollégák is, más emberek is, akik mindig elleneznek mindent, soha nem vesznek részt semmilyen munkában, a főeladatokat úgy látják, hogy a plenárison tiltakozzanak. Úgy gondolják, hogy az Európai Parlament jogát korlátozzák, sőt, le akarják szültetni. De ha nézzük az eredményeket, pont ezeknél a törvényeknél sokkal jobbat csináltunk abból, amit a bizottság javaslott. Ezek az emberek igazából rosszabb törvények mellett vannak. Ezek az emberek azért vannak itt, hogy az európai állampolgároknak az együttdöntési joga a törvényeknél ne érvényesüljön. Ezek az emberek az európai demokrácia ellen vannak. Kollégák, meg kell, hogy mondjam, én pont az ellenkezőt vallom. Én szeretem, hogyha öná, szeretném, hogyha erős, öntudatos parlament lenne, amely több Európát készít. Köszönöm szépen Leistrit kollégának. Ezzel a vitát lezárjuk. A szerdai szavazáson 18 órakor kerül ez sorra. A következő az élelmiszer és eh, állat- és növényegészségügyi vita az előadó Mário Pirillo kollega az élelmiszer és takarmányok, valamint az állategészségügyi és állatjóléti, növényegészségügyi növényi szaporítóanyagokról vonatkozó szabályok, Paul